Először is sok szeretettel köszöntöm Olaszország eh, miniszterelnökét, Matteo Renzét, miniszterelnök úr, öné a szó. Presidente Schulz. Tisztelt Schulz elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, magaménak tekintem azokat a szavakat, amelyeket az imént jelentett ki, az imént mondott ki Schulz úr, az, Aus, az Auschwitz-i haláltábor felszabadításának 70. évfordulói alkalmából. Szörnyűséges dolgok történtek Európában 70 évvel ezelőtt, de most is nagyon komoly adósságunk van a múlt felé, és a jövő generációk sorsát is meghatározza az, hogy mi ezzel kapcsolatban hogyan viseltetünk. Most pedig szeretném, szeretnék rátérni egy másik témára, az olasz elnökség mérlegének megmondására. Először is induljunk ki abból, hogy honnan, honnan hogyan is kezdődött az olasz elnökség, a görög elnökségtől vettük át a stafétabotot. Adottak voltak a körülmények, a politikusok, a különböző képviseletek. Nos, úgy véltük, hogy ezek a körülmények lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfelelő örökösei legyünk Európának. Európa nem csak az emlékezés Európája, Európa leginkább reménységet jelent. A jövő felé is fordulunk el, nem csak a múlt felé. A lehetőségek földje vagyunk, nem csupán az aggodalmak földje. Az elmúlt hat hónapban azt hiszem, hogy sikerült megfelelnünk ennek a kihívásnak. Tudatában vagyok annak, hogy mielőtt mielőtt erről a témáról beszélnék, a sajtó azt kéri tőlem számon, hogy konkrétan mondja meg, milyen eredményeket értünk el. Mi történt Olaszországon, mi történt Európa többi részében. Aki politizál, az sosem elégedett, de egy fél év nem, a fél év nem úgy telt el, hogy mindenki csak a saját maga országára figyelt, mi sem csak Olaszországra, Olaszország érdekeire figyeltünk, hanem arra figyeltünk, hogy Európának mik az érdekei, hosszú távon milyen érdekeink vannak. Tudjuk, hogy Olaszországban, az olasz, olasz kihívások nem itt vannak Európában, hanem otthon Olaszországban. Nem csupán a strukturális reformok kliséjével kell uh, érvelnünk, tudjuk, hogy sok mindennek meg kell változni ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, és ebben a hat hónapban szerintem sok mindent tettünk Olaszországban. Ami Olaszországnak az érdeke, azt az olaszok teszik, nem az európai intézmények. És tudatában kell lennünk annak, hogy ezekben az években sokkal több forrást tudtunk adni Európának, mint amennyit felhasználtunk. 20 milliárd eurót adtunk, 20 eh, milliárd eurót adtunk eh, Európának, és ennek csak kevesebb, mint a felét használtuk fel. Nem azért tettük ezt, mert olyan nagy lelkűek lennénk, hanem azért, mert hiszünk az európai intézményekben. A saját hitelintézményeink sok, sok, nagyon keveset használtak csak fel, ebből pedig a stressztesztek alapján a szükségünk lenne erre, és azért tettük ezt, mert hiszünk Európában. Nos, Rómában kezdődött el az igazi történelem, amikor aláírtuk ezt, aláírtuk a római szerződést, de valójában már sokkal hamarabb elkezdődött mindez, amikor Európának ez a fajta integrációja elkezdődött, amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, amikor a jövő generációkra gondoltunk. És mint említettem, otthon minden elnökségnek nekünk is van nagyon sok dolga. A, az elmúlt hat hónapban nagyon sok reform történt Olaszországban, az alkotmányjal kapcsolatban, a közigazgatással kapcsolatban. Ezeket megtettük, de alapvetően európai látásmódunk van. Európa nagyon sokat számít országunk történelmében. Elnök úr, tisztelt képviselők, egy dologra hadd utaljak csupán. Ebben a hat hónapban Olaszország vezet Európát, most pedig szeretném, hogyha Giorgio Napolitánot üdvözölnénk innen az Európai Parlamenttől, hiszen ő meggyőződéses európai, és ezekben az órákban fejezi be mandátumát. Nagyon hosszú változás sorozatot vezényelt le Olaszországban, és az elmúlt években itt is elismeréssel adóztak munkája előtt. Grandi obiettivi. Il primo quello di dare valore politico. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy politikai értéket adjunk az önök munkájának. Amikor július másodikán eljöttünk ide, hogy elkezdjük az új fél évet, az új soros elnökséget, még nem állt föl a bizottság, és azt hiszem, hogy történelmi döntés született, hiszen úgy döntöttünk, hogy politikai értéket adunk a 20, május 25-é választás, választásoknak. Jean-Claude Juncker megválasztása, mint az Európai Bizottság elnöke, nem abból adódik csupán, hogy elismerünk egy eredményt, ami önmagában még nem lett volna elég, mert Jean-Claude pártja nem szerezte meg az abszolút többséget, de politikai egyezmény született, ezt nagybetűvel mondom. Úgy döntöttünk ugyanis, hogy mi értelemmel töltjük meg a polgárok szavazatát, egy igazi reformprojektet fogalmazunk meg, vagy reformcsomagot fogalmazunk meg a következő évek és az első alkalom, hogy ez előfordult az európai intézmények esetében. Remélem nem ez volt az utolsó alkalom és úgy gondolom, hogy ezt valamiféle, valamiféleképpen be kéne vonni a, a politikai szokásjogba. Olaszország is egy új javaslat talált elő a gazdasági paradigmában, amely itt az európai közvitában kialakult. Azt hiszem, hogy európai máron Európának mindenképpen sebességet kell váltania a gazdasági kérdésekben, különben le fogunk maradni, sereghajtók legyünk. Szerintem szimbolikus értelmű az, hogy az Európai Bizottságban Juncker úr a rugalmassággal kapcsolatos tervét fogja majd megfogalmazni. Illetve a beruházási csomagot is részletesen feltárja. Ez két olyan kezdeményezés, ami véleményünk szerint a jó irányba indul el, szerintünk még többet kéne tenni, és otthon ezt még meg is tesszük majd, és nagy lelkűek leszünk majd az alappal kapcsolatban, és a rugalmassággal kapcsolatban is komoly beruházásokat teszünk majd. A rugalmazás, rugalmasság nélkül, hogyha nem lett volna meg rugalmasság az önök országaiban, akkor most nem jutottunk volna erre a gazdasági színvonalra. Ennélkül Németországban is nehéz lett volna a helyzet. Rugalmasság nélkül megbénulna az Európai Parlament is. Ebben a fél évben úgy tűnik számomra, hogy nagyon komoly változás történt olyan irányba, amire eddig még nem volt példa. Emlékszem a júniusi csúcsra, az itt múlt évi júniusi csúcsra, és emlékszem arra, hogy kormányfőtársaimmal beszélgettünk arról, hogy mennyit kell, ber, milyen komoly beruházásokra van szükség, és hogy másként kell beruházni, másként kell gondolkodni a gazdaság és a rugalmasság kapcsolatáról. Csupán hat hónap telt el, és milyen sok dolog mégis megváltozott. Azt hiszem, ezek az eredmények kapcsolódnak egymáshoz. A politikába kell beruházni, a bizottság változt, vált, választja meg azután mindennek az irányát. Aztán nézzük az eredményeket. A klímával és az energiával kapcsolatban megegyezés született, aztán a Mare Nostrum program kifutott, ez Tritonná változott, és alapvetően pozitív együttműködés alakult ki ebben a kérdésben elköteleztük magunkat az adó elkerülés elleni harcban. Aztán a TTIP-el kapcsolatban is a parlament nagy erőkkel tárgyal, de vannak, bevallom, vereségeink is. Például az Európában készült termékekkel kapcsolatban nem mindent sikerült elérni, a parlament azt kérte a tanácstól és a bizottságtól, hogy ebben a kérdésben jobban kötelezze magát jobban, a Made in-nel kapcsolatban érthetetlen, hogy bizonyos országok miért ellenkeznek. Ezt, ezt a dokumentumot terjesztettük elő. Ez egy olyan dokumentum, amelyben az európai amelyben az, az olasz elnökség összes eredményét összefoglaltuk. Most pedig rátérnék beszéde második részére. Nézzük meg, mi az alap igény. Ezekben a hónapokban azt hiszem, hogy sikerült újra fellelkesíteni Európát. Nehéz erről vitatkozni most, amikor is Európa igazi jelentése jelentését egy demagógia homályosítja el. Ferenc pápa, aki ebben a tisztelt házban éppen az elmúlt fél évben járt, gyönyörűen vázolta azt, hogy mit is jelent Európa. Európa olyan dolog, ami hasznos a világ számára, de mégis sokan demagógiával, illetve félelemmel akarják megtölteni ezt a szót sokak meg akar, sútba akarják dobni a értékeinket, és Európát erőddé akarják változtatni. Európa nem erőd, hanem egy nyitott tér. Európa múzeum, egyfajta iskola. Nem a konfliktus Európában a kulcs szó, hanem a találkozás és a párbeszéd. Elnök úr, engedjen meg, hogy elmondjam, hogy, hogy elmond, engedjen meg, hogy világosan fogalmazzak. Amikor hat hónappal ezelőtt megnyitottuk az elnökséget, akkor Miriamre utaltam, aki, akit Szudánban láncra vertek hite miatt. És büszkén mondom el ma azt, hogy Európa ebben a hat hónapban lehetővé tette azt, hogy ez a nő szabad legyen, és immáron nem börtönben él a gyermekével, hanem szabadon él. És meg vagyok hatva akkor, amikor arra gondolok, hogy augusztus 20-án az önök nevében is drámai szépséget tapasztaltam, mert elmentem, elmentem egy menekültáborba, egy sok fiatal 20 éves volt ott. Emlékszem arra, hogy Srebrenicával kapcsolatban az emberek nem merték elmondani a véleményüket, nem merték kinyitni a száját. Nem mertünk a népírtással kapcsolatban semmit sem mondani. Most pedig nagyon sok helyen nagyon sok helyen visztek végbe szörnyűséges tetteket. Európának ott a helye, és az európai parlament barátai ezt pontosan tudják. Tudják, hogy vannak itt olyanok, akikre számíthatnak. Sokan mondják azt, hogy a történelmi fénykép a vezetők, a politikai vezetők fényképe, de nem így van a történelmi fénykép a népek fényképe, a népek képe, például a francia népé. A szépség és az értelem sorozata a francia történelem. Strasbourgban, ebben a francia városban elmondom azt, hogy az olaszok mennyire nagyra becsülik azt, amit a francia nép tett az elmúlt időszakban. Véleményem szerint történelmi jelentőségű az, ami a hétvégén történt. A Márszei ezt énekeltük, miközben, miközben meneteltünk, senki nem félt, és amikor az emberek kivonultak Párizs utcáira, akkor, el, akkor azt mondták el, hogy Európa nem fél a fenyegetettségtől, sokkal erősebb az európaiak bátorsága és szabadságvágya, mint a, mint a merénylők mint a merénylők akarata, Európa az egység Európája, és Európának van feladata. És az az egyik feladatunk, hogy pontosan tudjuk ki az ellenség, mert ellenség bizony van. Nyilvánvaló, hogy van egy ellenség de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az ellenség a hit, a vallás. Kérem, akik ezt gondolják, olvassanak el egy beszédet. Az egyiptomi, az egyiptomi elnök tartotta meg ezt a beszédet. Egyébként az egyiptomiakkal nagyon sikeres kétoldalú megbeszéléseket tartottunk Romában és Egyiptomban is. De egy egyetemem egy kairói egyetemen tartott egy nagyon fontos beszédet az egyiptomi elnök, ahol is elmondta, hogy az ellenség nem a vallás, hanem az az ideológia, amely azt tűzi ki célul, hogy az, az hogy, a, hogy a vallást is meggyilkolják, meggyilkolják, illetve hogy gyilkoljanak. Így gondolkodik sajnos az iszlám állam is. Az ellenség tehát a fanatizmus, nem az, a, nem az a veszély, hogy nem látjuk az ellenséget, hanem az a nagy veszély, hogy attól félünk, hogy a, a, hogy a félelem megbéníthat minket. Nem megoldás az, hogy falakat emelünk, hogy magunkba borulunk. Ez azt jelenti, hogy nem európai, ezt jelenteni, hogy nem európai módon viselkedünk. a biztonság nevében nem szabad magunkba fordulnunk és félnünk. Ez pontosan az ellentéte az integrációnak. Olasz vagyok, baloldali vagyok, európai vagyok, és hadd mondjam el azt nagyon erőteljesen, erőteljesen hogy az identitás szó nem azért, aki hangosabban kiabál, mert az identitás szó szép szó, ez a miénk. Az identitás szó olyan szó, amely az európai lét lényegét fejezi ki. Én büszke vagyok a gyökereimre, Gyök, büszke vagyok azokra a csapatokra, ahol fociztam, büszke vagyok azokra az iskolákra, ahova jártam én, büszke vagyok a hazámra. Firenzeiként nagyon büszke vagyok arra a személyes, kis személyes történelemre, ami az enyém. Az identitás ellentéte nem az integráció, az identitás ellentéte a névtelenség. Az, in, az integráció ellentéte pedig a dezintegráció, a destrukció. Ma pedig elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy határozottan elmondjuk azt, hogy amikor az európai intézményekben vagy azokon kívül az identitásunk mellett állunk ki úgy, hogy erődekbe zárjuk magunkat a biztonság nevében, akkor azt kell mondanunk, hogy a biztonság előfeltétele a szabadság. Szabadság nélkül erre nincs lehetőség. Ebben a világban az ellenségeink nem minket akarnak megölni, hanem az életmódunkat. Ezt senkinek nem szabad e- megengedni. Az életmódunkat, az életmódunk mellett ki kell állni bárhogy hívhatják ezt, háborúnak, konfliktusnak, teljesen mindegy. Van egy igazi realitása mögött. Lehet, hogy a demagógiával néhány szavazattal többet szereznek meg, de ezt nem engedhetjük magunknak. Nekünk, vezetőknek tudnunk kell vezetni az európai intézményeket, most pedig azt kell lehetővé tenni, hogy Európa te tegye a saját dolgát, mi porta a dire una cosa molto semplice per chiudere. Egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék most elmondani végezetül. Hogyha ma nézzük, megnézzük, hogy hogyan is néz ki Európában a politika, mi is történt az elmúlt hónapokban, években, akkor azt láthatjuk, hogy a világ több Európát kér, nem kevesebb Európát. De mondjuk ki az igazat. Mi az igazság? Az ilyen Európa, az az Európa, amit most építettünk föl ezekben az években, azt a benyomást keltette túl, kicsit túl gyakran, hogy csak a gazdaságon alapul az Európa. Ezeken a gazdasági paramétereken, kapcsolatokon, a megszorításon. Úgy vélem, elnök úr, hogy a hat hónap végén elmondhatjuk azt, hogy ez a viselkedésmód hiba volt. És az a fajta viselkedésmód, amivel a Juncker bizottság előállt, ezt a viselkedésmódot az elmúlt hat évben kellett volna megmutatni, nem az elmúlt hat hónapban. A jövőbe kell beruházni. Európa ezt nem tette meg. Brisbane-ben voltunk, a G20-on. A beruházás és az innováció volt a két kulcó, ezt mindenhol hallottuk, nekünk kéne vezetni ezt a fajta változási folyamatot. Ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha Európa ezen túl úgy tud majd a tükörbe nézni, hogyha szuperhatalomként gondol magára, nem csak gazdasági szuperhatalomként, hanem politikai szuperhatalomként. Amikor átadom az elnökséget Lettországnak, akkor hadd emlékezzek arra, hogy olasz elnökség alatt történt meg az a változás 1975-ben, hogy közvetlenül a parlamenti, európai parlamenti képviselőket közvetlenül választották meg. Ez egy nagyon fontos történelmi, történelmi esemény volt. Akkor nem, Lettország nem csak, hogy nem volt aki az EU-nak, hanem egészen más történelmi helyzetben volt. Azóta sok minden megváltozott. De ez a változás lehetővé teszi azt, hogy a szomszédsági politikát másként figyeljük. A szomszédsági politika azt jelenti, hogy figyeljünk oda egész, egy kicsit más, hogy figyeljünk oda a földközi tenger térségére, a, a, illetve a bővítésre. Albánia, Szerbia és Montenegro nélkül nem Európa-Európa, és nem engedhetjük meg azt, hogy a félelem diktálja a bővítési politikát. Ott van az ukrán-orosz viszony. Ez egy nagyon érzékeny témája volt ennek a hat hónapnak, és félek attól, hogy a következő hat hónapban is jelen lesz ez a, ez a téma. A május 1-én világkiállítás lesz Olaszországban. A bolygó élelmezése, az emberek életének megváltozása lesz a témája. Az éhínség elleni harc is. Én az Odysseusból szeretnék most egy gondolatot idézni, de megtanultam azt, hogy mi is az Európa, ezt nem itt a folyosókon tanultam meg. Európa miben létét a saját városom történelmében tanultam meg. Az, a, a városom egyik nagy szülőtje, Dante Ligieri, és amikor Firenzének ez a szülöttje Udoszeus szájába adott egy mondatot, akkor úgy gondolom, hogy ez nagyon érvényes arra, amit ma itt látunk. Nem állatoknak teremtettünk, ezt mondta Dante, ezt a, ezeket a szavakat Odysseus szájába adta, tehát nem állatoknak teremtettünk, hanem azért, hogy az erkölcs és a tudás vezéreljen bennünket. Ez egy nagyon jelentős üzenet. Mindenképpen meg kell ezt fogadnunk. A parlamentnek is döntenie kell, hogy állat módjára éle, és viseltetik-e, hogyha demagógiával szerzünk-e még egy szavazatot, vagy még egy fél százalékot, vagy az erkölcs és a tudás vezérelje Európát. Mi felelősek vagyunk, és ezért úgy gondoljuk, hogy Európa a jövő kihívásának igazi helye. Megköszönöm a többi intézménynek az együttműködést, és hadd mondjam el az Európai Parlamentnek, hogy Olaszország a polgárság és az értékek mellett fog mindig kiállni, és úgy gondolja, hogy Európának nem a bürokrácia Európájának, hanem a népek Európájának kell lenni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a miniszterelnök úrnak. Kobaln úr, ön már 12-ször kiabálta be azt, hogy badarság, rubbish. Vigyázzon, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez az ön neve, és a nevét kiabálja. Most pedig az Európai Bizottság elnöke Juncker úr kap szót, parancsoljon. Sehr verehrter Herr Präsident! Tisztelt elnök úr! Tisztelt tanácsi elnök úr, kedves Mateo, kedves kollégák! Vannak olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz tovább lépni. Önök is nagyon jól tudják, hogy a mai ülést az auschwitz tábor felszabadításáról való megemlékezéssel kezdtük. Azok, akik akik megélték a háborút, azok, akik saját tapasztalatból ismerik ezeket az eseményeket, azok szinte nem is tudják továbbadni ezt a tudást, akik ezt nem élték át, nem is tudják, hogy azok, akik átélték, mit éltek át, hogy mi volt ez, milyen borzasztó eseményekre került sor. Ne felejtsük el, hogy milyen borzasztóan kezdődött ez, és ne engedjük meg, hogy megismétlődjenek ezek az események. Én hogy felejthetném el ebben a pillanatban itt, Franciaországban azt a drámát, azt a, stra- azt a ö, tragédiát, ö, amely Franciaországot érintette a múlt héten. Mindannyiunkat mélyen megrázott ez az esemény, felháborodtunk ezen, ö, teljes mértékben a felháborodás vette át az uralmat. Ö, ö, mi mindannyian Csárli vagyunk. A világgal szemben nagyon sokan vannak, világban nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy ők is Csárlik. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy éljen a köztársaság, éljen Franciaország. Nous sommes arrivés au terme de la présidence. Az olasz elnökség végéhez értünk, és hamarosan megkezdődik a lett elnökség. Ez egy olyan pillanat kell, hogy legyen, amelyben kicsit végig kell gondolnunk a dolgokat, egy kicsit messzebbre kell nézzünk. Az olasz elnökség egy, alap, egy alapító ország elnöksége ért véget, és nem sokára egy új tagállam, Lettország miniszterelnökét fogjuk majd meghallgatni, amely ország Európa sorsáról fog dönteni az elkövetkezendő fél évben. Kihitte volna ezt nem nemrégiben. A lett miniszterelnök hozzászólása a történelem és az európai földrajz közötti megbékélést fogja szemünk előtt megtestesíteni. És nem engedhetjük meg, hogy újra ketté szakadjon Európa. Azt kell, hogy mondjam, hogy éljen Európa, hiszen nagyon fontos európai pillanatot élünk meg. Büszkék lehetünk erre, amit elértünk az elmúlt évtizedekben. Nos, tehát az olasz elnökség végéhez értünk. Kedves barátom, nagy, meg, nagy tiszteletemnek szeretnék itt hangot adni előtted. Én ismerem, én magam is voltam Európai Tanács, az Európai Tanácsnak luxemburgi elnökként elnöke. Én tudom, hogy milyen pillanat ez, milyen feladatok várnak egy ilyen ülésen az emberre. Tudom, hogy nagy feladatok, nagy kihívások, de közben frusztrált is az ember, mert nem tud mindent elérni, amit tervezett az elnökség elején. De az olasz elnökség nagyon sok mindent tett, nagyon sok mindent elért mindenek előtt a 2014-2015-ös költségvetésről sikerült megegyezni. Ezzel a ponttal kapcsolatban az együttműködés a az, hogy válvetve dolgozott a tanács és a bizottság, ez nagyon közel hozott bennünket és az költségvetési hatóság másik ágával, a parlamenti képviselőkkel is szorosan együttműködtünk. Közös szándék a mindennapi, az olasz elnökség mindennapos szándék nyilatkozata állt emögött, és enélkül nem sikerült volna megoldástra jutnunk, eh, hanem egy költségvetési válság kellős közepén lennénk a jelen pillanatban. Az olasz elnökség nek sikerült elérni azt, hogy elfogadjuk, el tudtuk fogadni eh, azokat a jogi döntéseket, határozatokat, eh, amelyekre szükség van a bankmentésre, bankok szanálására, és ez nagyon fontos. Aztán elnöks, az elnökség, az olasz elnökség akarata megvolt arra, hogy hamar előre lépjünk a beruházások területén. A választási kampány alá, alatt, illetve az új bizottság létrehozásakor egy nagyon fontos háromszögben állapodtunk meg. Költségvetési konszolidáció, ami elengedhetetlen, strukturális reform, amely szintén nagyon fontos, harmadszor pedig, harmadszor pedig a növekedés és a munkahelyteremtés, amely konkrétan a beruházási tervben csapódik le, amelyet november végén mutattam be. Az olasz elnökség és az olasz miniszternök szándéka és támogatása nélkül nem sikerült volna ilyen gyorsan előrelépnünk a növekedés érdekében. Ez továbbra is a közös politikai szándékunk legfont- egyik legfontosabb dimenziója, tehát a fellendülés beindítása. Mateo is elmondta, hogy ma délután rendelkezésre állnak azok a jogi szövegek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a beruházási alap a munkáját megkezdje. És a bizottság nyilatkozatát a flexibilitásról, a rugalmasságról, tehát a stabilitás és növekedési paktumban meglévő rugalmasságról fogják hallani, és ez is egy nagyon fontos pont, amelyben köszönetet kell mondanunk az olasz elnökség lelkesedésének. Nagyban inspiráltak bennünket az olasz öm, lépések, intézkedések, vagy az onnan induló kezdeményezések. Az olasz elnökség összességében jó munkát végzett, hogy egy kicsit slendrián módon fejezzem ki magam, de összességében az olasz elnökség de úgy fogunk emlékezni, mint nemes célokat megfogalmazó elnökségre. és nyilván a lett elnökség ugyanilyen európai elkötelezettségű lesz, mint az olasz volt. Éljen Olaszország! Köszönöm szépen, Juncker úr. Most pedig megadom a szót Weber úrnak a néppárt nevében, vita első hozzászólójaként. Köszönöm, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, Olaszország az Európa kulcsfontosságú országa, magja, történelmileg, integráció szempontjából, gazdaságilag eh, nagyon fontos ország, központi jelentőségű. Nagyon nagy elvárásokkal néztünk az olasz elnökség elé, ezért is fél évvel ezelőtt. Először is szeretnék köszönetet mondani a néppárt nevében is. Eh, kiváló eh, munkát végeztek, azok azok az eredmények, amelyek azt is hozzák, hogy stabil költségvetésünk van fifteen re ez nagyon fontos, ezt köszönettel tartozunk ezért. Az olasz elnökség és Angelino Alfano, az olasz belügyminiszter napirendre helyezték a bevándorlás kérdését, és ezzel oda ezzel azt érték el, hogy érezzük, hogy mi európaiak közös felelősséget kell, hogy viseljünk. Aztán a rugalmasság és a beruházás is fontos témák voltak. Köszönjük a munkájukat, köszönöm a minisztereknek és a szakértőknek a feladatvégzést, a munkát. Külön köszönetet szeretnék mondani azért az elmúlt fél évnek a demokratikus és történelmi dimenziójáért. Az a világos kijelentés, hogy önök is támogatták azt, hogy a, szavazók kezébe tesszük a döntést, és ennek köszönhető az, hogy Jean-Claude Juncker a bizottság elnöke, hiszen a néppárt a legnagyobb frakció, a legnagyobb párt Európában, vagy a legnagyobb, legjobb eredményt elérő párt. Ez egy nagyon fontos kitétel volt. Ami a feladatot illeti, ugye nincs vége a munkának, és Olaszország felelősségének sincs vége. Hallottuk, hogy beszéltek az beruházásról és a, és a rugalmasságról, beszéltek arról, hogy Európa mint gazdasági integráció már nem annyira fontos, mint az értékintegráció. De miért kell itt mindig konfliktusokat, különbségeket kihegyezni? nem kellene ezeket a dolgokat szembeállítani e, egymással. Legyünk tudatában annak, hogy ezek a dolgok csak együtt léteznek, csak akkor tudjuk az értékeinket megőrizni, hogyha gazdaságilag erősek vagyunk, és csak akkor tudjuk ezeket kifele képviselni, hogyha erős a gazdaságunk. Éppen ezért nem szabad ezeket e, egymással szembeállítani, hanem ezeket kiegészítőnének e, kell tekinteni. Jean-Claude Juncker be, beszélt a beruházási tervről, amelyet a nagy, ma délután, aminek a legislatív megvalósítás meghallgatása ma délután megkezdődik. Katály nem biztos mindig arról beszél, hogy többet kell beruházni Európában. A beruházási csomagnak a része azonban a strukturális reformok bevezetése, a költségvetés megvalósítása, a nemzeti költségvetések stabilitása, ennek biztosítása. És hogyha ma délután eldöntik a rugalmasság megvalósulását, akkor meghatározzuk meg, hogy mit jelent a rugalmasság. Renzi miniszterelnök ön a tanácsban úgy döntött, hogy a six-pack, two-pack szabályok érintetlenek maradnak, ezek megmaradnak, ez is nagyon fontos a tagállamoknak. Igyekezniük kell a GDP 60%-a alá vinni a, az eladósodást. Mind a két dolog fontos. Ma az Európai Bizottság ma délután nagy felelősségről tesz majd tanúságot a rugalmasság tekintetében, de másrészt pedig a szabályokat nem szabad fellazítani sem. Nagyon fontos az értékek szempontjából, hogy megbízhatóak legyünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a hét más hangnemet üt meg, hiszen mindannyiunkat megráztak a párizsi események, és a kontinensünket érte támadás. Úgyhogy szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, ami minket európaiakat összeköt, azok az érzelmek, amelyek mindannyiunkat érintenek, nem szabad, hogy visszatartsanak bennünket attól, hogy a megfelelő ösvényt találjuk meg, és ne felejtsük el, hogy mi határozza meg az öreg kontinenst, nem a radikális gondolatok, nem a szélsőség, hanem a szolidaritás, a szubszidiaritás, a felvilágosodás, a, taná, a, a vallás és az állam szétválasztása. Ezek elengedhetetlen dolgok, ezekért kell a jövőben is harcolnunk. Köszönöm szépen. A szociáldemokrata frakció nevében megadom a szót Pitella elnök úrnak. Gentile Presidente. Tisztelt Renci elnök úr! Július másodikán ebben a tisztelt házban, amikor az olasz elnökség átvette az elnökséget, erre utalt az imént ön is, azt mondta, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy ismét fellelkesítsük Európát. Vasárnap Párizsban voltunk, Európa lelke ott volt. Egy millió ember volt ott, aki otthon maradt, aki erődöket akart építeni, aki azt szeretné, hogy a félelem uralkodjon Európában, azoknak válaszoltunk úgy vasárnap, hogy kimentünk az utcára, és együtt mentünk az utcákon. Nem csak a, nem csak a gondolkodás és a vélemény szabadsága elleni merénylet történt Párizsban, hanem Európa elleni merénylet. Egy, a népek saját maguk választhatják meg, hogy hogyan akarnak élni, és senki sem kényszerítheti rá, ránk azt, hogy hogyan éljünk. Nem szabad a terrorizmus csapdájába esni, amely társadalmunkat erődé kívánja, kívánja változtatni. Szeptember 11-e óta Amerikában több börtönt építettek, mint egyetemet. Ebbe a hibában nem szabad esnünk. Szabad társadalomra van szükségünk, ahol a biztonság és a szabadság képes együtt élni. Európa lelkének megtalálása, tehát nem csupán retorikai fordulat, hiszen hogyha Európán, Európa lelkét akarjuk megtalálni, akkor méltó és szabad Európát kell kialakítanunk. A, meg, a megszorításoknak az volt a hatása csupán, hogy a szegénység megnőtt, egyre több a rászoruló, és az olasz elnökség abban a helyzetben volt, hogy Európát újra elindította. Júliusban, amikor beruházásokról beszélt, sokan nevettek, megmosolyogták önt. Ma délután, ahogy Juncker úr is mondta, és ön is, Rinci úr, a 300 milliárdos terv rendeletéről beszélünk. Ennek a 300 milliárdos tervnek vannak gyenge pontjai is, a frakció megpróbálta elérni, hogy ezeket módosítsuk. Fél évvel ezelőtt Renci úr beszélt ön a rugalmasságról is. Micsoda rugalmasságról beszél ez a Renci, kérdezték az emberek. Úgy tűnt, mintha egyfajta Don Quixote-i harcról lenne szó. Ar- arra próbál, vagy azt próbálta meg elérni, hogy a paktum szigorúságából valahogyan kilépjünk, itt ha egyfajta harc lenne ez, nem, Ma igazi, körül, igazi eredményeket értünk el a rugalmassággal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy sok olyan dolog van, amire büszkék lehetünk. Az olasz elnökségnek köszönhetően is sikerült ezt elérnünk, hogy hogyha, a, hogyha az, az államok nem, a, nem hajlandóak végrehajtani a, Brü, a Brüsszel által diktált feltételeket, akkor a kommunikáción is javítani kell. Úgy tűnik, mintha beruházás lenne a, az aranyszabály. A frakciónk nagyon sokat harcolt ezzel kapcsolatban. A stabilitási paktummal kapcsolatban is nagyon sok kritikát kaptunk, 3%-os deficitet ki nem lépi túl. Aztán a strukturális alapok is, mi lenne, mint hogyha államról lenne szó, mintha álmodoznánk. Nem, itt egy forradalmi változásról van szó. Beszéljenek csak Beszélnek csak az európai polgárokkal. Beszélnek csak a magánszféra képviselők, akik képtelenek arra, hogy az európai, az európai alapok társfinanszírozásában részt vegyenek. És nem képesek arra, hogy ezeket finanszírozzák. Ezek a legfőbb eredmények. Schulz úr, egy idézetet hadd mondjak még. Egy gyerek megkérdezi, az, megkérdezi a bölcsről, hogy el, eléri-e a csillagokat. Ő azt mondja, hogy ő a Földet éri el. Erre van szükség realizmusra. Európát így lehet vezérelni. Renci, önne, Renci úr, önnel együtt menetelünk Európa jövője felé. Most pedig az ECR nevében megadom a szót Legutko képviselőnek. Uh, Prime Minister Renzi, in June you asked how the... Renzi, uh, miniszterelnök, meg kellene néznünk, hogy hogy néz neki Európa, hogyha egy uh, kis selfie képet készítenénk erről. Az olasz elnökség hogy néz neki, hogyha ön uh, kép, készítene egy kis selfie képet? nem lenne benne túl sok minden. De ez nem meglepő, hiszen a kezdetektől fogva minimalista, legislatív napi rendet tettek közzé. Mindazonáltal sikerült a parlament és a tanács között megalapodást elérni számos témában. Először is a pénzmosás. A probléma az, hogy a negyedik irányelvben hozott megegyezés nem csak azokra kell, hogy vonatkozom, hogy azokat kell, hogy tehermentesítse azokat az általán embereket, akiket gusba köt a bürokrácia, hanem segítenie kell Európának a, szer, a szervezett bűnözés elleni harcban. Másodszor a GMO-k. Ez egy nagyon fontos téma. Hamarosan erről szavazni is fogunk. Egyes tagállamok ugye támogatják a gyémokat, mások pedig óvatosabbak. Aztán harmadszor a 2015-ös költségvetés igen sikerült megegyezni a költségvetésben, de azt gondolom, hogy továbbra is görgetjük a kifizetetlenek számlák terhét. Azt hiszem, hogy nem sikerült itt felelősséget vállalni és megoldani ezt a fenntarthatatlan helyzetet negyedszer. Bevándorlás a földközi tengeri térségben, ez pluszpont az olasz elnökség számára ötödször a TTIP tárgyalások. Nagyon örülünk annak, hogy az olasz elnökség alatt a tanács a tárgyalási irányelveket felmentette a, a bizalmas klasszifikáció alól, tehát nagyobb az átláthatóság a tárgyalások során, és az emberek félelmeit talán így lehet, le lehet építeni. Összességében én azt mondanám, hogy, hogy közepesen teljesítettek, nem biztos, hogy ebben, ezzel nagyon, ennek nagyon örülnek, ezzel elégedettek, de minden esetre elég jól teljesítettek. Köszönöm szépen, most Ferhofstadt képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Renzi úr, nagyon örülök, hogy pro-európai módon, Európa barát módon szólalt fel, ugyanis legyünk őszinték, kicsit félek, amikor Olaszország felé tekintek, a legutóbbi felmérések azt mutatják ugyanis, hogy a három fő ellenzéki párt körülbelül 40%-os támogatottsággal rendelkezik, ez egy normális dolog egy demokráciában, de ez a három fő ellenzéki párt az euró eh, ellen harcos, az európai integráció ellen, úgyhogy remélem önnek sikerül az európai reformokat végrehajtania, hogy így gátat szabjon ennek az Európa ellenes mozgalomnak Olaszországban ugyanis szükségünk van Olaszországra az Európai Unió középpontjában. Emellett eh, szeretnék eh, köszönetet mondani. A parlamenttel való kapcsolattartás kiváló volt, és eh, Giorgio Napolitano is kiváló beszédet, beszédet tartott itt a parlamentben az év elején, és felvázolta a jövőbe vezető utat. Amikor megnézzük az olasz elnökséget, azt hiszem a legfontosabb mozzanat az volt, hogy véget vetettünk a fiskális fegyelem és a növekedés közötti ellentétről szóló vitának. Mindkettőre szükség van, azt hiszem, ezt mindenképpen levonhatjuk konklúzióként a vitából, de ez csak az első lépés, ez csak a kezdet, hiszen most szükség van erre a beruházási csomagra. És a Renzi úr, amire mindenek előtt szükségünk van, és remélem a következő tanácsban is támogatja majd ezt, hogy az összes tagállam részt vegyen a beruházási csomag garancia rendszerében. A tagállamok stabilitási paktumban való részvétele nem számít itt, hiszen ez már biztos. Semmi oka nincs annak, hogy ne vegyen részt az összes tagállam a beruházási csomag garancia rendszerében, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen a csomag. Teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy néhány tagállam azt mondja, hogy ez nekik nincs közük. Ez nem az ő feladatuk. Másodszorban igazi struktúrális reformokra van szükség, nem elég hangoztatni őket, végre is kell hajtani őket a közeljövőben is. Végezetül jogalkotási csomagra van szükség a kulcsfontosságú piacok megnyitására, de ezt majd megvitatjuk a bizottsággal. Egyetlen egy problémám van a soros elnökséggel, ez pedig az, hogy a telekommunikációs csomagot nem sikerült lezárni. Legyünk őszinték. Mindenki arról beszél, hogy a digitális világba kell beruházni, mindenki a Google-t emlegeti, választ kell találnunk erre. 2015-ben azonban nem vagyunk egyszerűen képesek arra, hogy a tagállamokkal megállapodjunk a digitális piacról és a telekommunikációs csomagról nem tudunk megszabadulni a barangolási díjaktól, az internet semlegességet nem tudjuk végrehajtani. Úgyhogy ez az egyetlen kritikám, de remélem a következő soros elnökség alatt az olaszoknak sikerül azonban mégiscsak sikra szállniuk ezekért az ügyekért, hiszen erre mindenképpen szükség van. Szükség van a digitális piacra. Az Egyesült Baloldal frakciója részéről Máltéza úr kap szót. Signor Presidente, Tisztelt elnök úr, vasárnap Párizsban e- európai polgárok millióig dobantották meg Európa szívét, a kormány fők is csatlakoztak hozzájuk, végre a, nagy, a nagy, európai nagy értékek nevében <clears throat> vonultak ki az utcára. Hat hónappal ezelőtt önigéreteket tett, azt mondta, hogy megvan a varázs receptje arra, hogy az európai polgárokat ismét közelíts Európához. Egyetértek abban valóban, nagyon energetikusan fogott hozzá ez a kérdéshez, de sajnos nem sikerült mindent megvalósítani. A tárgyalások sok helyen megakadtak, nagyon sok volt ezzel kapcsolatban a hiba a recesszió, a defláció közepette a, fiskál, fiscal compactet nem igazán lehet alkalmazni. Úgy tűnik, hogy a birodalom perifériái nem ugyanaz a sorsa az embereknek, mint Európa közepén. A, nagyon fontos az is, hogy a megszorítások végét kell kérni, nem homeopátikus módszerekkel kell Európát eh, meggyógyítani, ennél sokkal erőteljesebb kúrára van szükség. Persze fontos az, hogy az adóparadicsomok, illetve az adóelkerülés ellen felvegyük a harcot. Fél évvel ezelőtt Verhofstadt úr azt mondta, hogy hogy Berlusconi eh, előtti időszakra tért vissza Európát, most hat hónapot azért előre ugrottunk. A zöldek részéről most Harms elnökasszony kap szót. Igen, tisztelt kollégák, tisztelt elnök urak, tisztelt miniszterelnök úr, Renzi úr. Azt hiszem, az önök soros elnöksége nem volt egyszerű. Egy átmeneti időben került sor az elnökségre, úgyhogy hiba lett volna túl nagy elvárásokkal viseltetni az elnökség iránt, de örültem volna, hogy egy kicsit nyíltabban beszéltek volna azokról a problémákról, amelyek épp az elmúlt napok során kerültek újra felszínre. Tegnap megbeszéltük azt, hogy mindannyian hálásak kell, hogy legyünk a francia polgároknak, amelyek az európai polgárok, az európai politika számára egy új eh, lehetőséget biztosítottak arra, hogy újra tárgyaljuk a politikai frakciók között, a politikai táborok között a célkitűzéseket és az értékeket. Az önök, sorok, az önök soros elnökségének a célkitűzései mércéjével mérve fontosnak tartom azt, hogy újra beszéljünk arról, hogy hogyan lehet a bizalmatlanságot újra, újra bizalommá alakítani. Nem csak a társadalmi csoportok közötti bizalomról beszélek, hanem a polgárok és a politika közötti bizalomról is. Örültem volna, hogyha elmondta volna azt ebben az összefüggésben, hogy Ön mit gondol arról, az Európai Unió belügyminiszterei milyen válaszokat találtak a szabadsággal kapcsolatos kérdések jelentette kihívásra? Amikor magam is láttam, hogy Franciaországban már eleve milyen sok információval rendelkeztek előzőleg a terroristákról, akkor örülnék annak, hogyha nem a régi válaszokat hangoztatnánk újra, melyek szerint az új, a nagyobb adatgyűjtés, információgyűjtés több biztonságot teremt. Beszélnünk kell az integrációról, persze, de zöld politikusként úgy látom, hogy bár a biztonság nagyon nagy kihívás, mégis az eddigi válaszok nem kielégítőek. A menekültügyet, a bevándorlás ügyet az olasz soros elnökség prioritásává tették. Jelen pillanatban azt mondanám, hogy ezek a rendkívül rossz állapotban lévő hajók, amelyekkel Ázsiából, Afrikából szállítanak Európába kétségbesett embereket, hogy ezek gyakorlatilag azt szimbolizálják, amit mi elrontottunk a Dublin 1, 2 és 3-mal és azt mutatják, azt szimbolizálják, hogy Európa, bár az egyik leggazdagabb régiója a világnak, mégsem tudott megfelelő bevándorlási jogi keretet teremteni. Görögország és az euró. Ez nagyon nagy bizalmatlanságot szül. Igen, némileg sikerült valamit alakítani az euró stabilizációs politikánkon, de a frakcióm részéről szeretném ehelyütt elmondani újra azt, hogy szerintem az eurót nem lehet úgy stabilizálni, hogy eközben a politikai elit nem mer az Európai Unió politikai és gazdasági integrációjához nyúlni. Nem Ciprasz úr jelenti a problémát Görögországban, illetve Görögország számára. A gond az, hogy mi eddig nem tudtuk elérni azt, hogy a gazdasági és politikai integrációban bízzanak az emberek Európában. Köszönöm szépen a figyelmet. A szót most az FDD részéről Culó elnök, képviselő úr kapja meg. Presidente Renzi. Tisztelt Renzi úr, hat hónappal ezelőtt azt mondta, hogy ha szelfit készítenénk az Európai Unióról, az olyan lenne, mint mi, fáradtak, megfáradtak, kimerültek. Mi történt hat hónappal később? Ma úgy tűnik, hogy hogy úgy tűnik, mintha a varázs cilinderből elő varázsolta volna a megoldást. Meglátjuk, hogy mi történik pontosan az egyes tagállamokban. Úgy, úgy gondolom, hogy csupán minimumot teljesítette az európai, az olasz elnökség, ami a, amit az Európai Bizottság ígért, az valósult meg a beruházásokkal kapcsolatban. Ez kicsit kevés ahhoz képest, amit ígért nekünk fél évvel ezelőtt. Azt mondta, hogy Európa nem csap be minket. Azt hiszem, hogy ez a fél év volt az elszalasztott lehetőségek fél évje, amikor az ember egy ilyen nagy intézmény vezetését vállalja el, akkor a maximumra kell törekedni, hogyha erőteljesen nyilvánul meg ilyenkor az elnökség, akkor mindenkit magával ránt, nem szabad az időt el, elvesztegetni. Úgy vélem, hogy Mogherini asszony kinevez, kinevezése elvesztegetett lehetőség volt. Olyan tártára lett volna szükség Európának, amely, ö, ö, igazán, amelyel igazán elérhet valamit. Nem ilyen ez. Aztán a prioritások közül nagyon sok nem valósult meg, konkrét intézkedés, nagyon kevés dologgal kapcsolatban történt. A munkahely teremtés is ilyen. Olaszországban 43% a fiatalok munkanélkülisége, az átlag pedig az összes népesség tekintetében 13% Európában. A Made in-t megvédeni, tehát az európai termékeket megvédeni nem sikerült a tanácsban úgy tűnik, hogy ön bedobta a között ezzel kapcsolatban is, aztán energiahatékonyság. Meghajolt az erősek érdekei el előnt. A nacionálisok mellett tette le a garast a génmódosított termékkel kapcsolatban is, aztán a Mare Nostrumot a Triton helyettesíti. Lehet, hogy a jó indulat vezérelte, de nem igazán, illet, nem igazán tökéletes sem. Aztán ttip kapcsolatban nincs átláthatóság, digitális aganda, itt nincsenek konkrét beruházások, pedig ez lenne az, ami modernebbé és versenyképesebbé teszi a gazdaság, gazdaságunkat. Hogy visszatérjünk a selfiehez, szerintem egy lehervadó mosoly jellemzi, jellemzi most az európai polgárok arcát. Köszönöm. Das Wort hat äh, der fraktionslose Abgeordnete Herr Salvini. Köszönöm szépen, Salvini képviselő kap szót a függetlenek részéről. Habe, faglielo fare. Questo. Potevo Grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. nem az Északi Liga miatt bukott meg az, ez a fél év, hanem maga tisztelt ház. Az európaiak tévén és weben nézik az, ezt a közvetítést, és nagyon sok kamera van itt a tisztelt házban, ebben a teremben, amelyek mutatják, pásztázzák a tervet, láthatják, milyen kevesen vannak itt, tehát egy sivatag. Nem az én arcomat látják a polgárok, hanem hogy itt micsoda üresség van. a rendszi kormány tagjai nyilván nem veszték az idejüket, és ezt a semmit hallgatták. Ezt a paktumot, ezt, ezt a pakkot kaptuk fél évvel ezelőtt, ezt a rengeteg oldalt, ma is fel, meglobogtatott egy papír tömeget az elnök, hát mi is történt, hatalmas mértékű a munkanélküliség, semmit sem tett a vállalatokkal kapcsolatban, a Made in Italy-val kapcsolatban sem, a kínai hamisított termékekkel kapcsolatban semmit nem tett, aztán a, e, ez a munkahelyek védelmével sem, semmit sem tett, nulla, amit itt felmutatott, aztán a zöldséggyümölcs esetében semmit nem tett, úgy tűnik, hogy a marokkói árukat sokkal többre tartják, mint az európaiakat, inkább akkor az, Euró- az észak európában menő multinacionálisokat támogatjuk, zseniális. Aztán az indiai tárgyalásokat kapcsolatban semmi sem történt, itt is nulla az előrehaladás. Már egy Nostrumnak, Triton, vagy bárhogy hívjuk ezt a, ezt a programot, európaiak millióinak az életét változtatja meg ez a menekült áradat. Aztán ott van Oroszország, és nulla nem történt. Lehet Párizsban sétálni az utcán, de sokkal fontosabb lenne az, hogy párbeszédet folytassunk az oroszokkal, akik az iszlám ellenséggel kapcsolatban, vagy ellenféllel kapcsolatban partnerünk lehet. újra akartuk indítani a tárgyalásokat Törökországgal kapcsolatban. Szerencsére itt is nullát ért el az orosz elnökség. Köszönjük sok szerencsét. Lettországnak is minden jót kívánok, remélem, hogy Lettország kicsit többet le tud tenni az asztalra, mint az olasz elnökség. A néppárt nevében megadom a szót Royal képviselőnek. Tisztelt elnök urak! Az egyetlen, aki konkrét eredményeket mutatott ebben az elmúlt fél évben, az az Európai Bizottság elnöke. A költségvetés megoldása, illetve a bankok szanálása. Ez így van. Egyébként nagyon sokat beszéltünk az európai értékekről és a polgárok által belénk vetett bizalomról, és aztán ennek következtetében, hogy az tanácselnök is mondta, a legfontosabb az lenne, hogyha a politikát megfordítanánk, és azt remélem, hogy ez nem történik meg, mert ami eddig történt, az a megbízhatóság, a stabilitás és a növekedés politikája volt. Megpróbáltuk betartani a közös ígéreteket, a túpek, a sixpack. Lépésről lépésre e, előre akartunk alani, ezt ígértük, és ezt is tettük. Ha megnézem Spanyolországot, Írországot, nagyon sok országban sikerült előrelépni. Egyesekben nem, ez igaz de azért föl kell tenni ezt a kérdést, hogy miért nem. A válasz az az, erre most, most mindent feje tetejére állítunk, hogy most már mindent máshogy csinálunk. A stabilitási kritériumokat meglazítjuk, a strukturális reformokat csak ígérni kell, be sem kell tartani, hát ez nem lenne jó. Az emberek bizalma attól függ, hogy eredményeket tudunk-e letenni az asztalra, hogy előrelépünk-e, hogy az emberek ért, érzik-e, hogy valóban előbbre lépnek, hogy valóban van növekedés, ez nem a több pénztől függ, ez nem a több programtól függ, hanem a megbízhatóságtól függ, és ehhez tartozik az is, ennek része az, hogy amit egyszer megígértünk, azt be is tartjuk. Ezt kívánom a bizottságtól, a tanácstól és a parlamenttől és a tagállamoktól. Köszönöm. Mr. Royal, there is a blue... Royal úr, kék kártya, szeretné megválaszolni? Vállalja? Akkor Edring úr, öné a szó. Üdvözlöm, és minden jót kívánok az új évre. Renzi ö, úr, ez őrült gondolatokat vetette itt föl, arroganciáról tett tanulságot, ebben ezzel ön egyetért, vagy egyetérte azzal, hogy egyszerűen az a, az a véleményem, azt, azt mondta el, hogy az ilyen tanulatlan emberek jobb, hogyha csöndbe maradnak az ilyen intellektuális, magas röptű szólamok előtt. Nos, kedves kollégám, mondja Royl úr, azt hiszem, hogy ennek az elnökségnek bizony voltak eredményei, erről beszámoltak. A e, tanács e, elnök, e, elnöke azt mondta, hogy mindezt most azonban az egész politikai döntéshozást meg kellene fordítani. Ezzel azonban én nem értek egyet, viszont ez nem ugyanaz, mint a politikai osztály vagy a politikusok általános elítélése és szidalmazása, mert ezzel sem érünk el semmit. Köszönöm szépen, Ferreira képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Juncker elnök úr, tisztelt Renci miniszterelnök. Az olasz elnökség bizony megmarad az emlékezetünkben, egyes kezdeményezéseknek köszönhetően a bankszanálás, a pénzmosás elleni harc elég bátor volt ez az elnökség, és elég okos volt ahhoz, hogy néhány konkrét kérdéshez kösse az euró és az európai integráció túlélését. A nemzeti költségvetések, a gazdaság, a foglalkoztatás, a stratégiai beruházások, ezek fontos témák, ezeket nem szabad elfolytani a beruházásokat, szükség van a közpénzekre is ehhez. Az olasz elnökség ezeket a kérdéseket valóban komolyan előrevitte. Ez ezt meg kell említenünk. Ezek azok az alapkérdések, amelyekkel foglalkozik az Európai Unió. Az Európai Parlamentben is változásokra került sor, a bizottság élén új emberül, megváltozott a bizottság is, stagnáció, defláció fenyeget bennünket, munkanélküliség fenyeget bennünket, a polgárok kezdik elveszíteni a bizalmokat. Az olasz elnökségnek nem sikerült még új lendületet adni Európának, holott erre nagyon nagy szükség van, de ez nem lehetetlen. A dogmatizmus évei után a tiszta megszorítási politika után, amikor nem voltak remények, most egy új elnökség van a bizottság előtt, és bizottság élén, és az olasz elnökség is fontos új témákat vetett föl. Semmi nem zárult le, de az új ajtókat megnyitottuk a munka előtt. Közösen kell tehát előrelépnünk. Most, amikor teljesen világos, hogy hol vannak a nehézségek, hol vannak a gyengeségek, az európai valuta területén például folytatni kell a megfontolásokat a gondolkodás területémáról. Nem szabad egy pillanatra sem szem elől téveszteni ezeket a fontos témákat, de azt szeretném, hogyha Olaszország a tanácsban ne mondjon le erről a paradigmaváltásról. Azok, akik azok az európaiak, akiket itt képviselünk az Európai Parlamentben, azok látnak, látniuk kell, hogy valóban képviseljük őket, újra meg kell találniuk saját magukat az általunk képviselt politikában. Köszönöm, Jankovics képviselő következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Olaszországnak az elmúlt fél év teljesítményéért, és Renci úr hadd meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önnek hogy végre elindította az Európai Unió Adriai és Jón tengere vonatkozó stratégiáját. Azok az országok, amelyekre vonatkozik ez a stratégia, azt gondolom, hogy új lehetőséget kapnak. Görögország, Olaszország, Szlovénia, Horvátország, és négy olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak. Most ez a nyolc ország sok várakozást fűz ehhez a tervhez, remélem ez beigazolódik. Szeretném, hogyha az Európai Unió az elkövetkezendő években elkötelezi magát a stratégia mellett, ha ez nem történik meg, akkor nem kell életre a stratégia. Nagyon sok tehát az elvárás, és reméljük, hogy aktívan részt vesz majd abban, hogy ez meg is valósulhasson. Köszönöm, Köszönöm szépen, Forenza képviselő következik. Köszönöm, elnök úr! az lenne, azt javasolnám, hogy hagyjuk most már ezt a selfies hasonlatot. Ez azt hiszem csak retorikai eszköz. Sokkal inkább arra kéne figyelni, hogy Lettország mire lesz majd képes. Ne narcisztikusan vizsgáljuk az elmúlt hat hónapot, ne telemakoszra utaljunk a fél évvel ezelőtti idézetekre, hanem gondoljunk arra, hogy, ez, hogy soha Európában még nem volt ilyen magas a fiatalok munkanélkülisége. Sok mindent hallottam itt ma, például növekedés, ez lenne a Juncker terv, rugalmasság, ez lenne pedig az, hogy a stabilitási paktumot és az összes szerződést tiszteletben tartjuk vagy ott van a TTIP, ez lenne a demokrácia tiszteletben tartása, vagy ott van az Expo, az olasz világkiállítás, ahol fiatalok milliói, ahol fiatalok ezrei dolgoznak térítés nélkül. Európában, illetve Olaszországban láthattuk azt, hogy egyre több a, a rászorult Európában is megfigyelhető ez, Görögországban is nem lehet eh, elképzelni azt, hogy Görögország eh, kiszoruljon eh, kiszoruljon Európából, azt hiszem Cipras úr visszaadja majd a reményt a görögöknek. Köszönöm szépen, Lamassur úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt Tanács elnök úr, franciaként szeretnék köszönetet mondani, hogy részt vett azon a történelmi demonstráción Párizsban, eh, amely, nem rég, amely néhány napja volt, és köszönöm történelmi szavait és vigasztaló szavait, és Juncker úrnak is köszönöm ezt, eh, szívből mondta ezeket a szavakat. Eh, tisztelt tanácsi elnök úr, elmúlt hat hónapban mindent megtette annak érdekében, hogy Európa előrelépjen Olaszországban konkrétan fontos reformokra került sor, önök ebben nagyon bátrak voltak, ez bennünket is inspirál. Azonban hát a fél éve elmondott célokat nem sikerült mindegyiket elérni. Ami a költségvetést illeti, igen, 2015-re van költségvetése az Európai Uniónak, de a ki nem fizetett 25 milliárdnyi számla az Európai Bizottságot megakadályozza abban, hogy minden új politikát megkezdjen. Másodszor a földközi tengeri térségi politika az olasz tengerészet Mare Nostrum operációját előtt fejet hajtunk, kiváló munkát végeztek, a Triton követi ezt, de a Tritonnak nincs pénze, kevésbé lesz hatékony az emberek életének megmentésében, és kevésbé lesz hatékony a bevándorlási hullám kanalizálása tekintet, tekintetében. Úgyhogy előbb kellett volna ezen gondolkodni. Köszönöm szépen. Két kék kártya Lamaszur úrnak. Meg is adom a szót a kérdezőknek. Tessék. You have the floor. Coburn a szó, tessék. Is working? Yeah. Uh, do you not agree with me? Egyet érte velem abban, hogy az olasz elnökség azért fogunk emlékezni két dolog miatt. Ezrészt, mert összeomlott az euró, Görögország és Olaszország az összeomlás szélére állt, került, és a LuxLeaks botrány, ami megint csak hatalmas hullámokat vert. Mi a kérdés, kérdezi az elnök. Hogy egyetérte velem, Lamaszúr úr, ez a kérdés. El megadom a szót előbb Moyera úrnak, asszonynak, aki szintén kérdést tesz. Azt mondta, hogy az olasz elnökségi inspirálta önt, Kérdésem, hogy a különböző, a különböző lopások, tehát a politikai vezetők lopása, illetve csalása is inspirálta őt. Például az olasz világkiállítás esetében is nagyon sok a csalás, ott a maffia, sok mindent próbálnak a szőnyeg alá söpörni. Milánóban nagyon, sok, nagyon komoly volt a korrupció, mindenki részt vett benne Rómában, is jelen van a jelen van a ö, maffia, önt ez is inspirálta? Euh, Köszönöm szépen. A két kérdezőnek a következőt mondanám. Én nem vagyok európai föderalista, ezért azt gondolom, hogy több minden történt Görögországban, több minden történt Luxemburgban, vagy más európai országban, de ez nem az Európai Uniótól függött, és nem az olasz elnökségtől függött, hanem minden ország saját felelősségébe tartozik ez. Ugyanígy elmondanám ez, hogy az olasz elnökséget érintheti bizonyos szemrehányás, de azt nem itt az Európai Parlament itt képviselőknek kell feltenni, hanem az miniszterelnökhöz kell intézni ezeket a kérdéseket, Galtieri úr. Credo. Galtieri úr, köszönöm szépen, elnök úr. Juncker úr szavaival elismerte azt, hogy a bizottság nagyon két fontos döntést hoz majd, egyrészt a beruházási csomaggal kapcsolatban, illetve a rugalmassággal kapcsolatos nyilatkozott, most mind a kettőt az olasz elnökség inspirálta. Azt hiszem, hogy ez lezárja az olasz elnökség mérlekét, ugyanakkor Olaszország, az Olaszországon belül jellemző viszonyok úgy tűnik eluralkodtak itt a Európai Parlamentben is. Az eredmények, amikről beszélhetünk az olasz elnökség tekintetében, igazi eredmények, kicsit ideges volt Weber úr, de, de szerintem igenis megvalósul a rugalmasság, és az elmúlt évek problémája pontosan az volt, hogy nem volt elég rugalmas. Az, az e- erre vonatkozó szabályokat nem alkalmazták, és ez nagyon rosszat tett az európai gazdaságnak. Igazi eredményekről beszélhetünk, főleg módszertani kérdésekben. Úgy tűnik, hogy az európai parlament jelentősége is megnövekedett, és nem csak eljárás az, nem csak maga, maga mutogatás az, hogy az emberek kimentek Párizsban az utcára, szerintem igazi lendületet adott az olasz elnökség Európának. Köszönöm. Honorable Gualtieri, c'è un... Gualtieri úr, kékkártyás kérdés Bizotto úrtól, Bizotto képviselőtől válaszol erre? Igen? hadd mondjam el, hogy a kék arra való, hogy kérdést tegyünk föl annak a képviselőnek, aki előttünk szólt, nem mellette, vagy nem valami mellett vagy ellen érvelünk, hanem kérdést teszünk fel 30 másodpercben. Köszönöm, mondja Bicotto asszony, ön konkrét eredményekről beszélt. Hát Európában nőtt a munkanélküliség, nőtt az adósság, számos probléma egyre csak súlyosbodott. Ön beszél polgárokkal és vállalkozókkal? Nagyon optimista. Renci úr is nagyon optimista, de sajnos ez az optimizmus nem tapintható Olaszországban. Szépek a szavak, de sajnos konkrétan nem változott semmit, a problémák megmaradtak, sőt, egyre súlyosabban váltak a fél év során. Gualtier úr, köszönöm, azt hiszem visszatértünk a belügyi vitákhoz, csatározáshoz. Valóban aggasztó a helyzet Olaszországban, de legfőképp azért van ez így, azért van ez így, mert az elmúlt évek során az elmúlt kormányok rossz döntéseket hoztak, és ez igaz az önpártjára is, aki szintén részt vett ezekben a kormányokra, kormányokban. Nem jelenti azt, hogy az európai, az európai politizálása a gond lenne, nyilván a fél év alatt, nyilván fél év alatt még Superman se lenne képes arra, hogy itt hatalmas eredményeket érjen el. De azokkal a döntésekkel, amikkel a, amiket a bizottság ma jóvá hagy, nagyon sok mindent meg tudunk változtatni, irányt váltunk, és nyilván ön is elismeri azt, hogy ez egy hatalmas politikai siker. Köszönöm. Fédelle kolléga következik. <laughs> Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm Renzi úrnak is. Azt ugye sok mindent elért az elmúlt hat hónap során. Nagyon ambiciózus ö, programot alakítottak ki, amikor a világ sok részét válság sújtotta, emellett egy új parlament és egy új bizottsággal is egy időbe esett az önök elnöksége, de szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a soros elnökség hol tehetett volna sokkal többet. Az egyik ilyen terület a digitális belső piac, Giffer Hofstadt kolléga is ezt, ezt is említette. A második pedig a legnagyobb kihívás a jövőre nézve, ezek az éghajlatvédelmi célok. A tanács sajnálatos módon a parlament által meghatározott magas célokat gyengítette. Hogyha harcolunk a védelemért, akkor ez nem jelenti azt, hogy a jövő számára elveszítjük a beruházásokat, és így tovább. Ez egy olyan feladat, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell, a vállalkozások és az európai polgárok érdekeit szolgálva is. is a... Federley úr, kékkártyás kérdést szeretnének feltenni, önnek elfogadja a kérdést? No, no, Gardini. Gardini, képviselő következik, nem Gardini. Az subliniat foarte bine, azt Köszönöm szépen. Ön azt mondta, hogy a környezet védelemmel kapcsolatosan csalódást okozott a soros elnökség. Szerintem más területek is vannak, amelyeket kritizálhatnánk. Ön a bizottsági álláspontot javítani kívánja-e módosítások révén? Eh, nem volt olasz tolmácsolja. Köszönöm szépen a kérdést. Természetesen mindig támogatom az előrelépést, amikor a zöld politikákról van szó, hiszen én azok közé tartozom itt a parlamentben, akik abban hisznek, hogy a jövő a zöld pályában, a zöld útvonalban rejlik, amely előmozdítja a gazdaságot és a munkahelyteremtést. És nem a bizottsági javaslatról van itt most szó, hanem az olasz soros elnökségről. Nyilván lehetett volna többet is elérni, de voltak sikerek is. Az új parlament, az új bizottság adta kontextusát, és a pénzügyi válság súlyos hatása adta kontextusát közösen a soros elnökségnek, de ez nem jelenti azt, hogy nem kellene a zöld irányba haladni. Most jön Gárdéni asszony, köszönöm szépen! Mindenki számára nyilvánvaló, hogy bármennyire is jó szándékúak vagyunk, nem túl nagy a lelkesedés. Mi valami konkrétabbat vártunk Olaszországtól. Európa évek óta válságban van, és hát az vált szokásunk, hogy konkrétumokat kérünk számon. Hogyha fél évvel ezelőtt, amikor Renci úr szép szavakkal halmozott el minket, akkor el kell mondjam azt, hogy egy kicsit, sajnos, hogy egy kicsit csalódottak vagyunk, nem, tudtuk, nem tudott mindent megvalósítani, amit ígért. Lehet. Én azt hiszem, hogy a mai, mai alkalom kiváló alkalom lenne arra, hogy egy kicsit őszintén magunk között beszélgessünk, erre túlságosan sok lehetőségünk ugyanis. Hát annyira nem lelkesítő az ön eredmény sorozata, többet vártunk öntől, sok dolog megakadt, sok dolog nem volt sikeres, mi azért a továbbiakban is lelkesen dolgozunk majd, hiszen ezt várják tőlünk a polgárok, de gazdasági, fejlesztési kérdésekben so, sokkal többet vártunk öntől, sok mindent említett fél évvel ezelőtt, amiről most nem beszélt, mert nem sikerült elérni, de a Tritorról nem mondott semmit, nem mondott semmit az, a, sem mondott semmit az iszlám terroristákról, nem mondott semmit az iszlám államról Európának. Európa hogyan kell, hogy viseltessen e-, ebben a kérdésben? Aztán telemakosszal kezdtünk, a utazással fél évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogy ez olyan, ez olyan volt, mint hogyha a jó tanuló számolt volna be erről anyukájának. Hát remélem, hogy egy kicsit több ígéretet tud majd a következő elnökség a következő fél évben teljesíteni. Köszönöm, elnök most már eléggé le vagyunk maradva, ezért felszólalónként csak egy kékkártyás kérdést tudok megengedni. Gardini asszony, Bresso asszony kérdésére válaszol? Tessék, Bresso asszony. Köszönöm, elnök úr. Gardini az intéznék egy kérdést. Mit azt mondjuk, hogy a legfőbb célkütőzésünk az, hogy Európát növekedésre vigyük, és a növekedés nem jelent más, mint beruházást. Nem csak a Juncker terv eredmény, hanem az is, hogy a Golden Rule-on keresztül közvetve és közvetlenül állami beruházásokat is aktiválni tudunk. Ezek nagyon fontos eredmények. Ön szerint ez nem konkrét? Többek, a többiek korábban más eredményeket is megidéztek is, de szerintem Szerintem ez a gerincét adja annak, amit mi kértünk az elmúlt hónapokban. Lehet, hogy ön is kérte már ezt, csak nem annyira eredményesen. Válasz, köszönöm. Igen, itt ebben egyetértünk. Örülök annak, hogy az ez elnökség, és ezt mondta Juncker úr is, segítkezett ezen az úton, tehát ezt az olasz elnökség segítette azt, hogy a bizottság megvalósítsa ezeket az elképzeléseket, ez jó, valóban. De a konkrétumot arra értem, hogy hogy Olaszországban nagyon sok dolgot nem érzékeltünk. Sajnos ezekről a konkrét dolgokról, amiket említettem, nem hallottunk semmit Olaszországban. Köszönöm Leichtfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, ön nagyon mozgalmas időszakban lett lett, lett a tanácselnöke, nagy viharok voltak, és hogyha nagy viharok vannak a tengeren, akkor kétféle matróz van, vagy kétféle kapitány van, az egyik megpróbálja a vitorlákat felhúzni és a szeleket kihasználni, a mások pedig megpróbálnak menekülni. Ön az ön megpróbálta az első, típusba, első típust megvalósítani, és igyekezett a szeleket kihasználni, de sajnos ilyen nagy nagy viharban nem sikerül mindent megvalósítani. Hadd említsem a gigalinereket, a hatalmas teherautók eh, kérdését. Nagy nehezen sikerült valami értelmes megoldást jutni, amelyen mindenki egyetért. Ez jó. Eh, ez eh, az olasz elnökséget kitünteni. Nem értem azokat a kollégákat, akik nem vesznek részt ebben a munkában, akik mindig mindent elleneznek, akik itt ülnek, és az önök szemére vetik, hogy nem lépnek előre. Ez, kedves kollégák, kollégák, kétszínű. Köszönöm szépen, Wikström asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Juncker elnök úr, tisztelt rendszer miniszterelnök úr, szeretném kihasználni ezt az alkalmat, és köszönetet mondani az olasz elnökségnek. Valóban kiváló munkát végeztek minden területen, egyik a másik után. Azonban az elmúlt napok eseményei után Franciaországban, hát itt kicsit furcsán érzi magát az ember, hogyha ilyen apróságokra kell eh, kitérnie, eh, mint például az etikettek kérdése, vagy a címkék kérdése, de hát pontosan erről van szó Európában, ez a feladatunk, apróságokkal is foglalkoznunk kell. Mint például az európai márkajelzések reformja. Itt nagyon fontos, nagyon jó szakértőkkel tudtam együttműködni az olasz elnökség alatt, és kiváló előrelépéseket sikerült elérni, úgyhogy szerintem hamarosan lezárhatjuk ezt a kérdést. A polgárok Európája most eh, megerősödött. Láttuk, hogy három és fél millióan mentek az utcára, és az, de azonban azt is várják tőlünk, hogy az alapjogaikat garantáljuk. Ez mérföldkő, nagyon fontos kérdés, úgyhogy ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ilyen irányú céljainkat elérjük. Köszönöm. De Grandes úr, köszönöm szépen. Én egyetértek azokkal, akik dicsérték az olasz elnökséget, most, amikor megvonjuk az olasz elnökség mérleg, mérlegét gazdasági területen azt hiszem, hogy sikeres volt az ő fellépésük. Sikerült azt elérniük, hogy ismételten növekedés felé forduljon a gazdaság, a szolidaritás tekintetében is pozitív a mérleg, főleg Spanyolország tekintetében. A Juncker terv reményeket keltett az emberekben, ez lesz a következők politizálásának gerince külkritikában, és ezt ki kell említenem, az ukrán válság uralja a közbeszédet. Úgy gondolom, hogy a, a, úgy gondolom, hogy a szabadság és a biztonság területét ki kell terjeszteni. A PNR kérdésben, az adott nyilvántartás kérdésében is egységesnek kell lennünk. A szabadságot mindenképpen garantálni kell, és ehhez biztonsági, a biztonság megerősítésére van szükség. A szabadság alapjog, de a szabadság gyakorlását csak biztonságos körülmények között lehet megvalósítani. Köszönöm szépen. Szennyalova asszony következő. Vážené kolegyne a kolegové, Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, Olaszország akkor vette át az elnökséget, amikor az Európa intézmények élén változás következett be, új parlament, új bizottság, új európai vezetők. Az elnökség ezt az átmenetet kiválóan kezelte, mind a saját prioritásait tisztelt szem előtt tartotta, mind pedig a, a munkákat igyekezett továbbvinni, a kontinuitást biztosítani. Én jelentéstevője voltam a sürgősségi telef, új sürgősségi szám bevezetésének. Együtt működtünk sikeresen az olasz elnökség alatt a kollégákkal, sikerült megegyezni a parlament és a tagállamok között, ami kiváló az európai polgárok számára, és általában a biztonsági, a köz, közúti biztonság szempontjából köszönöm szépen az együttműködésüket, és gratulálok a kollégáinak. Köszönöm. Gabriel képviselői a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök, tisztelt bizottsági elnök úr. Az elnökség végén gratulálhatunk önnek a két bizottság közötti átmenet biztosítására. Ez az ön politikai felelőssége is volt, ezért szeretnék négy prioritásra kitérni. Először is szeretnék eh, gratulálni a bevándorlási eh, hullámok kezelésével kapcsolatos megegyezésben. Nagyobb szinergiára van szükség a bevándorlási politika és a külpolitika között, és ez megvalósult, ez jó út valódi migrációs diplomácia megvalósulásának egyik lépése, azonban egy kicsit visszafogottabb vagyok a Tritonnal kapcsolatban, és ennek az eszközével kapcsolatban nem tudom, hogy ezek eszközök elegendők ahhoz, hogy megoldják a problémákat, ami a biztonság és a szabadság kérdését illet, meg kell állapítanom, hogy a Schengeni térség előtt még mindig zárva állnak az ajtók Románia és Bulgária előtt, holott a technikai feltételeket teljesítjük. Harmadszor láttuk, hogy mi történik a South Stream-mel, a déli áramlattal. A mai, tehát a politika az regionális integrációt kell, hogy erősítse, amely lehetővé kell, hogy tegye Bulgária számára, hogy támogassa az európai projekteket, de közben a mediterrán térség déli és keleti országaival is együtt tudjon működni. Az olasz elnökségnek gratulálok. A miniszterközi tanácskozás az, amelyet Rómában tartott novemberben az Euromed országaival. Végül pedig sajnálom, hogy ez az elnökség nem tudott előlépni azon az fontos témával kapcsolatban, amely a Women on Board címet képviseli, a nők és a férfiak közötti egyenlőséget célozza. Remélem, hogy a jövőben ebben sikerül előrelépni. Köszönöm szépen, Tarabella képviselő. Köszönöm szépen, Renzi miniszterelnök. Úgy, ahogy Juncker úr is mondta, a 2010-es költségvetésben, 2014-es, eh, 2015-es költségvetésben sikerült megegyezni. Nagyon örülünk annak, hogy újra akarja indítani az európai gazdaságot, azonban az önök elnöksége jobb is lehetett volna, hogyha nem kellett volna két handicapel küzdeniük, az egyik az, in, az intézményi megújulás, ugye júliusban új bizottság kezdődött, aztán Juncker úr megkezdte a hivatalát november elején, tehát teljesen normális, hogy ilyen körülmények között a legislatív munka ettől szenved. Másodszor ez nagy szemez, fontos szemeszter most kezdődött kezdte el a munkáját, két hónappal később kezdte el a munkáját az elnökség, ugye a nyári szünet miatt, és ez is egy nagy handicap. Nem lehetne-e február elején és augusztus elején kezdeni, tehát egy kicsit eltolni az elnökségek kezdetét, hogy, hogy érdemi munkát tudjon végezni a második elnökség is az évben. Köszönöm szépen, Szállini képviselő. Eh, Tisztelt elnök úr! Én először vagyok parlamenti képviselő. Most a vita alatt az volt a benyomásom, hogy elhangzott volna mindaz, amit az imént hallottunk, bárhogy is teljesített volna az olasz elnökség. Az olasz elnökség relatíve hatékony volt, bár kritikával élhetünk mi is. A beruházási terv, a 300, 300 milliárdos terv megtörtént. Rosszabb lett volna, hogyha ez nem történt volna meg, úgyhogy ez a kiindulási pont és fontosnak tartom azt, hogy elmondjam, hogy ennek a tervnek vannak jó és rossz tulajdonságai is. Nagyon sok esetben, stratégiai beruházások esetében nem tudnak az beruházások hozzájutni ehhez a csomaghoz vannak olyan emberek, akik szeretnének előrelépni, akik szeretnének az Európa integrációjában valamit konkrétat elérni, hogy ne csak beszélgessünk erről. Sok ilyen ember van. Egyébként sokszor valóban üres ez a plenáris terem. Vannak, vannak olyanok, akik ezzel vádolnak minket, és igaz, sokszor előfordul, de vannak olyanok, akik szeretnének dolgozni, vannak, akik szeretnének tanulni, Európának zsidó-keresztény gyökerei vannak, ezeket a gyökereket támaszt, támadták meg, ne várjunk tovább tétlenül. Elnök Szalini úr, Válli úr kíván önnek egy kérdést feltenni. Hajlandó erre válaszolni? Parancsolja, fél perce van a kérdés feltevésére. Köszönöm szépen. Harmadszor próbálok föltenni egy kékárdes kérdést, most végre sikerült. Szalini úr, on, ön egy olyan párt tagja, amely támogatja a stabilitás és növekedési paktumot. Elég sok dolgot nem sikerült elérnie Renci úrnak a stabilitási paktummal kapcsolatban. Ön szerint majd az olaszok a hiányt pótolják a fiskális kérdésekben? Mert valószínűleg akkor az olaszok szegény sorba fognak jutni a következő években. Válasz? Én nagyon sok közigazgatási területen tevékenykedtem, voltam önkormányzatban is aktív, úgyhogy mindent a saját bőrömön is megtapasztaltam. Aki a közkérdésekkel foglalkozik, az nagy felelősséget vállal. Amit ma a tervről elmondtuk, a beruházási tervről, arról még beszélünk. Mi nem azt kértük, hogy a stabilitási paktumot dobjuk a sútba, hanem hogy fel, vizsgáljuk felül. Quid plurisról van itt szó, konkrét javaslatokat kell megtárgyalni. Valli úr, az elnök dönt arról, hogy kinek adja meg a kártyás kérdés feltevésének jogát. Ma késésben vagyunk, ezért úgy döntöttem, hogy az előző kéréseit negatíven, negatívan bírálom el. Köszönöm, Dánti képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt tanácselnök úr, tisztelt Juncker úr. Éppen most ért véget az olasz elnökség, az európai politikai prioritások megváltoztak, az intelligens rugalmasság, az növekedési politika prioritást jelentenek immáron. A földközi tengeren a földközi tengeren nagyon sok olasz és egyéb hajó közlekedik, az olasz elnökség ezen a területen is határozottan lépett fel. Politikai változásról van tehát szó. Az uniót inkább, az, az uniót már sokkal határozottabban, határozottabbnak látják a világban. Láthattuk, hogy több Európával képesek vagyunk a kihívásokra válaszolni és reagálni. Ezt láttuk az elmúlt napokban is. Az európai vezetők képesek arra, hogy együtt meneteljenek. Szerintem ezt politikai céloknak, célok érdekében is meg tudják tenni. Ugyanakkor az ígéreteket be kell, be kell tartani. Köszönöm, Zala úr következik. Kollégák, amikor az olasz soros elnökséget értékeljük, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez az elmúlt hat hónap talán a legnagyobb kívást jelentette a külpolitika szempontjából. Az ukrajnai orosz agressziótól az iraki és szíriai IS felemelkedéséig eh, mindez teljesen megváltoztatta az európai stratégiai kontextust. Az Európai Unió igen jól válaszolt az olaszok vezetésével, egy szankciócsomagot fogadtunk el, válaszolva erre ezzel arra, hogy Olaszország semmibe vette a nemzetközi jogokat, ami önmagában is egy történelmi sikernek felel meg a külpolitikánkban. Ami a déli szomszédságot életét több tagállam, benne Olaszország is csatlakozott a nemzetközi koalícióhoz, amely az IS ellen harcol. Emellett Olaszország vezette a földközi tengeri válaszadást és a Triton, eh, eh, a Triton művelettel. Emellett azt láthatjuk most, hogy eh, kicsit stabilizálódott a helyzet délen és keleten a nyári fejleményekhez képest. Az olasz soros elnökség ezért megérdemli a hálánkat, amiért eredményeket ért el ezeken a területeken. Most pedig a spontán hozzászólások következnek 5 perc erejéig. Miután nagyon sok volt a kék kártyás kérdést, ezért minden egyes frakcióból egy ember kap szót. Jurek úr az első. Egy perccel van. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Tegnap és ma sokan elismerően szóltak az európai szolidaritásról, és elmondták, mennyire szükséges az, de amikor a gazdáinknak volt szüksége szolidaritásra, amikor az orosz embargó sújtotta őket, akkor a szolidaritásunk hagyott kívánni valót maga után. Szinte elpárolgott. Az ehhez hasonló helyzetekben a tagállamok kiállnak a biztonságunkért békés módszerekkel, viszont ilyenkor a szolidaritásunkról is bizonyságot kell tennünk. Hogyha a jövőben értékelünk egy soros elnökséget, értékeljük annak a teljesítményét, akkor el kell mondanunk azt is, hogy a kontinensünk biztonságát kell szolgálnunk, és lojálisan kell viszonyulnunk a barátainkhoz. Dente Reinci. Szilvia Kosztasszony, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az olasz elnökségnek nagyon fontos politikai vezetési szerepe volt a 2020-as a 2020-as stratégia keretében a, a beruházási csomag kapta a főszerepet, az olasz elnökség inspirálta ezt a tervet, a rugalmasság tekintetében is nagyon komoly előlépés történt, de az oktatás, kultúra, kutatás, illetve audiovizuális területek itt is nagyon jó munkát végzett az olasz elnökség, nagyon jó volt az együttműködés a mi szakbizottságunk és az önök elnökségek között, úgyhogy gratulálok ezért a jó munkáért. Hozzátenném, hogy komoly eredmény az is, hogy az oktatás a beruházási csomag öt eleméből az egyik. A, ok, nagyon fontos az is, hogy az oktatás vállalkozások meg fontossága nőtt, új lehetőségeket jelent ez majd, illetve az európai kulturális erőkségre is odafigyeltek. Ez kiváló lehetőség, nem csak lehetőség munkahelyek teremtésére, hanem a, turisztikai, a turisztika fejlődésének is kiváló lehetőség. Ez köszönöm szépen. Köszönöm. Paloma López Bermejo asszony következik. Buenos días. Köszönöm szépen. Az olasz elnökség során sokat beszéltünk az identitásról, az európai identitásról. Az európai szociális modell ennek az egyik eleme. A szociális párbeszéd, illetve a kollektív tárgyalások fontossága testesült itt meg. Az elnökség végén ismételten láttuk azt, hogy újabb és újabb reformokat fogalmaznak meg, amelyek egyre inkább eltüntetik a szociális védőhálót. Ez sajnos Olaszországban és Spanyolországban is megvalósult. Sem a gazdasági fellendülés, sem a munkahelyteremtés nem valósult meg. Nagyon nem reménykedünk a Juncker tervben sem. Beszéltünk az Odysseusról. Nos, az Odysseusban ott van Penelope is, ez, ő egy nagyon kitartó nő, jó lenne, hogyha ilyen, ezt a kitartást látnánk viszont mi is, nem szabad Európa szociális védőhálóját tovább ritkítani, hiszen ez ahhoz vezetne, hogy az, ahhoz vezetne, hogy az európai identitás még inkább elhalványul. A Szirizán keresztül van még reményünk, a Szirizának sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, Castaldo képviselő. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, elnök úr. Renzi úr, A realitásokról hallottunk már egy beszédet, szürreális körülmények között. A növekedésről beszélt, európai jövőképről, de hát eh, mi az alapja mindennek? Az euró kötvények eh, nagyon nyomorúságos módon valósultak csak meg, eh, az európai polgárokat megvezették, én fontosnak tartom azt, hogy, az egész Euró- hogy egész Európában legyen egy minimál bér. A szociális kérdésekben csönd honolt az elnökség alatt. A generációm Olaszországban és más országokban megfeleződött, vannak olyanok, akik megmenekültek, és vannak olyanok, akik elvesztek. Európa déli része Európa déli részét a fiatalok egészen reményt vesztettek. Mi még mindig itt vagyunk azonban. Az, a déliekkel összefogunk, de sajnos az északiak antiszociális barbaritásba taszítják a délieket. Nincs, nincs szükségem mostanában úgy tűnik a mi véleményünkre azoknak, akik helyettünk döntenek. Európa ezzé vált, és Olaszország is. La parola all'onorevole Borghezio. Borghezio következik. Il eh, presidente... A soros elnök úr Renzi úr a KKV-k melletti kiállást ígért, igen, ez valamilyen módon meg is valósította, hiszen édesapjának vállalkozását csak megmentette az összeomlástól. De Európában nagyon sok olyan vállalkozó van, aki, aki öngyilkosságot követel, aki nem képes arra, hogy megmentse a vállalkozását. Vannak, vannak itt szépen vállalkozók a képviselők körében is. Szeretnénk, hogyha megmenteni a vállalkozásainkat. Renzi úr, jó lenne, hogyha legalább jó lenne, hogyha mint olasz miniszterelnök nem szórakozna az emberekkel, nem ígérgetne nekik fűt, fát, nem tett semmit az, a fiatalok munkanélküliségéért. Szerintem ugyanazt kéne tenni az európai vállalkozásokért, mint amit tett saját apjának a vállalkozásáért. Nem szabad, hogy ezek a vállalkozások tönkre Köszönöm. Most a tanács nevében Máteo Rencinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, Tajani úr! Három nagy témát vélek itt felfedezni a vita során. Az egyik maga a mérleg, tehát tartalmi kérdések. Hálás vagyok, hogy az Európai Parlament tagjai olyan dolgokat húztak alá, amelyeket én nem soroltam fel egyenként nyitó beszédemben. Örülök annak, hogy megismerhettem a képviselők véleményét ezeken, ezen kérdésekkel kapcsolatban. Pozitív dolgokat sikerült e, elérni, ezeket önöktől hallottam, viszont e, ez így még jobb talán. Giffer Hofstadt említette, hogy voltak nem pozitív elemei is az elnökségnek. Mi egyébként a Made in kérdést, tehát az európai márkajózés kérdését e, előre vittük, de ezen még dolgozni kell. A telekommunikáció kérdését is említette, ez egy nagyon nehéz anyag szintén, csak úgy, mint a médin kérdése. Nagyon sok munkacsoporti ülés volt, és Milánóban szeptemberben volt egy informális tanácsülés, voltak ezzel kapcsolatban javaslat, vázlatok is. És a roaminggal kapcsolatban nagyon komoly különbségeket kellett konstatál, konstatáltunk. Voltak még olyan témák, amik nem úgy alakultak, ahogy mi szerettük volna, de úgy gondolom, hogy nagyon meglepő volt az, hogy más frakciók is beszéltek, ez elismeréssel beszéltek arról, hogy milyen pozitív eredményeket sikerült elérnie az olasz elnökségnek. A fél év végén mindig politikai kérdések is előkerülnek. Olaszországban ezt megnehezíti azt, hogy elég nehéz volt az átállás, hogy kormányváltás is történt, politikai, technikai kormányok váltották egymást, és sok esetben a tárcát más politikai erők vezették. Nos, furcsa az, hogy az olasz európai parlamenti képviselők Csupán a negatívumokat tárták itt el, elé, a nagy közösség elé, azt reklámozzák. Egyébként az Európai Parlament nyilván jól ismeri egyébként ezeket a dolgokat. Mátézé úr már nincs itt, de elmondta, hogy Olaszországban a harmadik legnagyobb az államadóság a világban, valóban, ez tényleg így van, két trilliárd euró, de de a magán megtakarítások esetében Európa, a, ö, Olaszország a vezető a világon. Beszéltek arról, hogy az, e- hogy az olasz családok elszegényednek, hát amit most mondtam, az éppen az ellenkezőjét jelenti. A válság idején az olasz családok megtakarítása nőtt, 3,5 trilliárd euróról van szó, 3,5 10 trilliárd euró volt ez 2005-ben, 2009-ben, most pedig már 3,9 tized. Elnézést, de belügyi kérdésekben is válaszolnom kell a kérdésekre. Azt említették, hogy meg vannak félemlítve az olaszok, attól rettegnek, hogy elszegényednek, hát ez nem egészen így van. A megszorítások kérdésében lehet filozófiai vitákat folytatni, beszéltek arról is, hogy a jövőt fenyegetésként élik meg olasz, az olaszok. Nos, hát az a tény, hogy a megtakarítások nőtek, az ellenkezőjét bizonyítja. Lehet, hogy paradox módon, de az emberek azért gazdagodnak, mert félnek a jövőtől. Nehéz önöket meggyőzni a valóságról, úgy látom, de a valóság mégiscsak győzedelmeskedik. Moly asszony, az, a Csinkvesztelle mozgalom tól származó képviselő elmondta azt, hogy milyen nagy gondol az országban a korrupció. Nos, az olasz kormány javaslatára egyhangulag szavazta meg az olasz parlament azt, hogy egy korrupció ellenes bizottságot hoz létre, illetve az Expo-val kapcsolatban és az illegalitást sikerült lezárni, illetve jogszabályokat fogalmaztunk meg Olaszországban, olyanok, amely, olyanokat, amelyek eh, nem léteztek még Európában. Ennek a célja a korrupció ellenesség. Salvini képviselő említett is kritikával élt, valóban Salvini képviselő mindig is koherensen viselkedett, konzekvens volt. Említette, hogy a milyen keserű gondolatai támadnak az, e, a, kép, a polgároknak, amikor látják, hogy az Európai Parlamentnek milyen üresek a pacsorai. Nos, lehet, hogy az európai intézményeken belül mi kicsit kevésbé voltunk jelen, de más kommunikációs csatornákon ott voltunk. Szálvini úr belügyi csatározásba kezd. Értem én, három-négy év múlva, három év múlva lesz majd egy új választás, nyilván erre készül, amikor Salvini úr kampányol, akkor majd azt kérik a polgárok, hogy jó, akkor megkérdezzük Renzi urat, hogy mit tett eddig Olaszországban. Mit tett Salvini út az elmúlt 15 évben Európai szolgálatában? Gyorsan lezárnám a beszédemet. A mai napon az a frakció, amelynek tagja Salvini úr is, tag, amelynek Salvini úr is tagja, azt mondta például, hogy a Schengeni, a Schengeni megállapodást föl kell függeszteni. Marine Le Pen sem itt a teremben tündöklik, hanem a sajtó értekezlete. Az olasz belügyminiszter, aki az északi, volt belügyminiszter, aki az északi ligához tartozott, azt mondta, hogy Schengen jelenti az Európai Unió végét. Olaszországnak és Olaszországnak ezt elleneznie kell. Hát Salvini úr ilyen helyről származik, próbál ő baloldalra kacsintani, de ehhez nyilván nem lesz meg sose a politikai jóváhagyása. Nos, láthattuk, hogy milyen nagy a különbség a demagóg és a valóság között. Hihetetlen itt a különbség. Vannak elnök, Kérem szépen tartsák tiszteletben ezt a termet. Vannak olyanok, akik értelmes érvekkel politizálnak, és vannak olyanok, akik a félelemre appellálnak, és így a demagógiár mellé teszik le a garast. Olaszországban egyfajta összecsapás van. Vannak olyanok, akik látják a nehézségeket, de megpróbálják, megpróbálnak ezeken urrá lenni. És vannak olyanok is, akik látják a nehézségeket, de föladják a harcot, akik inkább a vereséget, a, a félelmet választják. Lehet, hogy a választási kampányban kényelmes ez a választás. Most nem nagyon vannak itt a UKIP, ukip kollégák, ők azt gondolják, hogy én műveletlenek neveztem a, a választópolgárokat, én egyáltalán nem ezt mondtam. Mi nem véljük azt, hogy műveletlenek a, polg- a műveletlenek a szavazók. Szerintem azok a műveletlenek, akik a tények realitásának nem hisznek, akik a tényeket meghazudtolják. Válságban nem a félelemre kell appellálni, nem a bukásra hanem azt kell hangsúlyozni, hogy gyermekeink számára az egyetlen lehetőség az, hogy Európa ne múzeum legyen, ne álom, régmúlt álom legyen, nem a, ne a szép beszédek helye legyen. Az emberi életnek kell a középpontban állnia, a holnapban kell hinnünk, nem szabad félnünk, és a világ eseményeit nem szabad fenyegetésként megélni. Valóban elég félelmetes a világ, de remélem, hogy Európa nagyobb, mint a félelmek, nagyobb, mint a, fél, mint a fenyegetettségek, Európa ellen tud állni. Ez a különbség közöttünk, és azok között, akik műveletlenek, akik állatmódjára kívánnak élni. Jövünk nagyban függ attól, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a jövőről. Remélem, hogy, EU, hogy Európa csillagai fogják majd vezetni az európai hajósok útját. Köszönöm. Grazie, grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az olasz elnökségnek az elvégzett munkát. Sok sikert, sok szerencsét Olaszországnak. Én magam is olasz polgár vagyok. Olaszország az Európai Unió alapító tagja. Most pedig Jean-Claude Juncker következik. Monsieur le Président, en concluant ce débat, je Kedves elnök úr, tisztelt miniszter elnök úr, még egyszer szeretnék tisztelettel adózni az olasz elnökség munkája előtt, és a tanács munkája előtt. Kedves barátom, Matteo gratulálok. Most nem szeretném azonban folytatni ezt a bel-olasz vitát. Az Európai Parlamentben ülünk éppen, a más ország belpolitikájába nem kell beavatkozni, úgyhogy azonnal be is fejezem. Grazie alla Presidente. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Juncker úr. Ezzel a vitát lezárom.